because the camera uh -huh. will, yeah, yeah, yeah. will take okay. me and you not you. So, uh, dear colleagues, uh, good morning. Welcome. Uh... Kedves kollégák, jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit uh, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban itt a, a nyári szünet után, uh, amely remélem, hogy uh, pihentető volt, és uh, lehet, hogy forró őszünk lesz legalábbis néhány tagállamban a választások és egyéb fejlemények miatt. Én szeretném megnyitni ezt a mai ülést. Helyettesíteni fogom ma elnökünket, Bent Lange urat. Először is nézzük akkor a napirendet. El kell fogadnunk a napirendet, és itt egy változásra hívom fel a figyelmet. A nyolcas napirendi pont a közös vita elé kerül, number six and seven, we... Tehát a 6-os, 7-es elé kerül a 8-as. A 6-os, 7-es ugye a kazakh téma. E, amennyiben nincs ellenvetésük, akkor ezt így elfogadásra ajánlom. Nem látok ellenvetést, tehát a napi rendet ezzel az említett változással elfogadtuk. A második napi rendi pont a jóváhagyása a legutóbbi ülések jegyzőkönyveinek, nevezetesen a 2017. június 19-20, illetve 2017. július 10-11-i ülés jegyzőkönyveinek jóváhagyása, amennyiben nem érkezik ellenvetés eh, a ülés végéig, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk, minősítjük a jegyzőkönyveket. Ezzel következik a harmadik napi rendi pont, amely az elnöki bejelentéseket eh, tartalmazza a koordinátorok üléséről. A koordinátorok eh, június 19-én, illetve július 10-én eh, döntéseket hoztak, amelyek szerepelnek a bizottsági jegyzőkönyvben. Ezeket a döntéseket is elfogadottnak nyilvánítjuk, akkor, hogyha nem tiltakozik senki az ülés végéig eh, további elnöki bejelentések, eh, ahogy eh, mindig, internetre is kimegy a mai ülésünk, mégpedig tolmácsolással, tehát a nézőinket is üdvözlöm az interneten, és hogy könnyebbé tegyék a tolmácsok munkáját, kérem, hogy ne túl gyorsan beszéljenek. A, az Ausztráliával és Új-Zélanddal kapcsolatos kereskedelmi tárgyalások módosítóinak határideje nem lett bejelentve. Július 11-én Kaspari úr jelentés tervezetét megbeszéltük, amelyek, amely különböző ajánlásokat tartalmazott a tárgyalásokkal kapcsolatban. Most bejelentem tehát a határidőt. A határidő az szeptember 20-a 18 óra, tehát ez a módosítók benyújtásának határideje. Vannak még kereskedelmi híreink, az EU-Ukrajna mély és átfogó szabadkereskedelmi térség, amelyet január 1-én, 2016. január 1-én ideiglenesen életbe léptettek szeptember 1-től eh, teljes mértékben hatályba lép, miután az EU befejezte a belső eh, folyamatokat. Július 17-én a tanács eh, jóvá hagyta az autonóm kereskedelmi intézkedéseket is Ukrajna vonatkozásában a parlament első álláspontos, első olvasatos javaslatát. A az aláírást a következő Strasburgi ülés szakra időzítjük, és ez lehetővé teszi, hogy a megjelenés után hatályba lépjen. Most beszámolnék a folyamatban lévő trilógus tárgyalásokról. Egy ilyenre került sor július 12-én Eh, az új eh, dömpingellenes eh, számítási módszert annal kapcsolatban. Salvatore Csiku a raportőrünk a következő, tehát a második háromoldalú egyeztetésre holnap, azaz augusztus 31-én kerül sor. Nem látom Csikúrat itt a teremben, ezért én emlékeztetek arra, hogy a célja ennek a javaslatnak az, hogy egy új számítási módszertant dolgozzunk ki azon országok viszonylatában, ahol komoly piac torzítás létezik. Az INTA bizottság a júniusban elfogadott jelentés alapján tárgyal. Az első trialógus július 12-én nagyon konstruktív volt, és a javaslat alapvető elemeiről szólt. Nyilván ez fog folytatódni a második háromoldalú megbeszélésen is, és nyilván ezt követően a raportőr majd beszámol a fejleményekről itt a bizottságban is. És most, ahogy az arra emlékeznek, megváltoztattuk a napi rendet, és előre vesszük a nyolcas napi rendi pontot, amely a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlásáról szól, tehát a gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályának és általános elveinek megállapodása szóló rendelet módosítás. Most egy eszmecsere következik az INTA javaslatról, amely, véleményről, amely módosítja a komitológiai rendeletet. A jogi bizottság, az illetékes bizottság, most megadom a szót Van de Kamp úrnak, hogy vezesse be ezt a témát. Euh, Köszönöm szépen. Jó dolog, hogy megint csak itt vannak a, és összejöttek a szakbizottság tagjai, és nagyon bízom abban, hogy egészségben élték túl a szüni időt, ez, de nem ennyire negatívan gondolom, ezt remélem élvezni tudták ezt az időszakot, és kipihenve vághatnak neki az új politikai idénynek. Elnök úr, a komitológiai rendelet kiigazítása, hát nem a legizgalmasabb téma ez valójában. Nem ez kerül a közfigyelem középpontjába rendszerint, és nem erre rontanak rá a média képviselői, de politikailag persze tudjuk, hogy mennyire érzékeny ez a kérdés. Persze egy nagyon technikai jellegű szabályozásról beszélünk itt. Az elmúlt években a végrehajtásban voltak nehézségeink, akár fontos ügyekben is, például a GMO ügyében a parlament, a tanács és az Európai Bizottság ennek megfelelően végül is elfogadta az idevágó előírásokat, viszont a tagállamok egyszerűen nem hajtották végre ezeket. Juncker a bizottság elnöke az unió helyzetével kapcsolatos beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy ez így nem működik, a tagállamoknak megvan a feladatuk, professzionális módon kell végrehajtaniuk az EU-s szintű döntéseket, az ottani előírásokat ilyen módon kell alkalmazni. Ha már az intáról beszélünk, hát minket a nemzetközi kereskedelem érdekel, nyilván mindenek előtt az internetes nézők felé fordulok ezzel. Van itt egy sor érzékeny téma, láttuk ezt a TTIP esetében is, vagy más szabadkereskedelmi megállapodásoknál is, ugyanis az van, hogy dönthetünk mi akárhogy is, hogyha azt a tagállamok nem hajtják végre, vagy mondjuk egyáltalán egy semleges viselkedést tanúsítanak. Eh, itt eh, a kereskedelem, az élelmiszer területen, ez nagyon fontos a mezőgazdaságban is, nagyon sok érzékeny kérdés van, amiket a tagállamoknak komolyan kell venniük, hiszen konkrétan érinti ez a polgárok életét. Ilyen értelemben a bizottsági javaslatokat pozitívan közelítem meg, az árnyék előadókkal még egyelőre nem beszéltem, de úgy gondolom, hogy pozitív dolog lenne a felhívni a figyelmet a dologra, miután már a bizottság elnöke reagált, és persze egyes biztosok is felszólítottak a végrehajtásra. Éppen ezért a komitológiai rendelet kiigazítását el kéne fogadnunk. Nem arról van szó, hogy teljesen átdolgoznánk ezt a rendeletet, hanem arról, hogy ö, lehetőségeket biztosítunk arra, hogy fellépjen az EU, amennyiben a tagállamok nem reagálnak a végrehajtási kötelezettségükre. Talán érdemes lenne kitérni az egyes módosításokra a bizottság ezt el is magyarázhatná, és akkor nekem is lenne mindjárt első nekifutásban egy néhány kérdésem. Abból indulok ki, hogyha most ez a döntés közelít, és a bizottsági szinten is valamilyen döntést meg kell hoznunk, akkor azt gondolom, hogy a tanács munkacsoportjának kell foglalkozni egy kérdéssel, ha mi szakbizottsági szinten ezt nem fogadjuk és abból indulok ki, hogy a tanács szavazatait közzé is fogják tenni. Az eredményeket akkor látni lehet. Ez egy fontos eszköz arra vonatkozóan, hogy nyomást tudjunk gyakorolni. A tagállamok véleményét megkaptuk, a csehekét is, és másokat is. Gyakran azt a kérdést vetették fel, hogy hatásvizsgálatra miért nem került sor amit én egyébként személyesen nem tartok fontosnak, de komolyan kell venni a kérdést. Ha a cseh parlament ezzel fordul hozzánk, akkor foglalkoznunk kell a témával. Összességében elmondhatom, hogy egy politikai érzékeny témáról van szó, de azért szükségesé válhat. Ezenben egyetértünk az Európai Bizottsággal, hiszen a tagállamok eljárás technikai szinten ne akadályozhassák meg a végrehajtást. Ezért aztán az Európai Bizottság szakértővel együtt akarok működni, hogy ezt a témát idejében le tudjuk zárni, mert az Európai Bizottság gyakran azt mondja, hogy túl sok időt fordítunk erre, fel kéne gyorsítani ezt a témát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak mivel ez az első véleménycsere, mindjárt a bizottsághoz fordulok, először hallgassuk meg őt, utána a bizottsági tagok következnek. Két képviselője van az Európai Bizottságnak, Klaus úr az első, e, e, a Szegyen foglalkozik, azt mutatja be, és utána tovább lépünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Van de Kamp úrnak is a pozitív megjegyzéseket, amiket a bizottsági javaslattal kapcsolatban hangoztatott Juncker úrra joggal hivatkozott Van de Kampur éppen egy évvel ezelőtt, amikor beszédet tartott a unió állapotával kapcsolatban, és néhány javaslatra a figyelmet. Itt arról van szó, hogy jelenlegi komitológiai rendeletet nem dolgozzuk át teljes mértékben, hanem konkrét problémákkal igyekszünk foglalkozni, és van itt egy konkrét probléma, amire képviselő úr felhívta a figyelmet, a komitológiai keret összességében igen jól működik, el kell, hogy mondjam, egy néhány számot is mondhatnék, mint egy 1500 végrehajtási intézkedést fogadtunk, fogadunk el éves szinten, 98%-ban ezek pozitív véleményt kapnak a komitológiai bizottságokban, és alig vannak negatív vélemények a bizottsági szinten, és 2% az, ahol no opinion képviselnek a bizottságok, a munkacsoportok. Ez azt jelenti, hogy a szavazás után sem, a, semmiféle ö, olyan szavazás nincsen, amely megakadályozna ezt a végrehajtást. A no opinion témája az, amelyel a bizottság véleménye szerint foglalkoznunk kellene, tehát amikor nem mondanak véleményt, vannak olyan helyzetek, mint a rendelet ezt biztosítja is, az egészségvédelemről beszélünk, például az emberek állategészség, növényegészség, stb. Ezek nagyon érzékeny témák, és foglalkozni kell ezekkel. És ezek azok a területek sajnos, ahol a 2% no opinion eredmény a legfontosabb szerepet látja. Ez az a terület, ahol bizony a tagállamok kívánatosnál gyakrabban nem képesek egyértelmű álláspontot kialakítani, sem támogatni nem tudják a jogszabályt, sem elutasítani. És eh, végül is az Európai Bizottságra bízzák azt, hogy eh, döntést hozzon, merre haladjunk tovább hogyha az Európai Bizottság egy ilyen no opinion eredményt kap, akkor természetesen értelmeznie, mérlegelnie kell, hogy hogyan tekintsen egy ilyen jogszabályra, elfogadatnak tekintsen vagy nem. De éppen a GMO esetében, nem egy érzékeny terület, vagy a glifoszát témájában az Európai Bizottság nem rendelkezik ilyen mérlegelési jogkörrel, ugyanis döntést kell hozni az Európai Bizottságnak méghozzá egy adott felhatalmazás alapján, amikor kérelmez egy gazdasági szereplő egy anyaghasználatot, és az Európai Bizottságnak mindenképpen döntést kell hoznia. Éppen ezért az a helyzet, hogy Juncker úr, elnök úr a beszédében elmúlt évben felhívta a figyelmet, hogy felelősséget kell vállalniuk a tagállamoknak, amikor ilyen érzékeny helyzetek alakulnak ki. Nem lehet ezt kizárólag az Európai Bizottságra bízni, hogy népszerűtlen döntéseket meghozzanak és közvetítsék a média felé. Ezért azt javasoljuk, hogy a tagállamokat ösztönözzük abban, hogy egy tervezettel kapcsolatban világos álláspontot alakítsanak ki, mondják ki, hogy támogatják vagy ellenzik azt, és csökkentsük a no opinion eredmények számát. Szeretnénk elérni ezt az eredményt négy intézkedés útján. Az első az, hogy megváltoztassuk a szavazási szabályokat a komitológiai bizottságokban, csak azokat a szavazatokat számoljuk be, amelyekben a tagállamok részt is vesznek a szavazásban, másodszor pedig, hogy igennel vagy nemmel szavaznak, tehát mindazok, ahol nincsenek ilyenek a tagállamok, vagy tartózkodnak, ezeket egyszerűen nem is számoljuk a szavazáshoz, az eredményhez hozzá. A második pont egy lehetőségről szól, mi szerint Elnézést kérek. Azt hiszem, egy dolgot nem világosan fogalmazta meg, egy javaslat megváltoztatásához. Tehát csak úgy kerül a sor, hogyha feljebb vitelt alkalmazunk. A normál, a szokásos komitológiai szavazás során hivatkozni kell, és tovább kell vinni egy fej, feljebb viteli szintre a döntést. Mint már említettem, hogy megváltoztatjuk a szavazás eh, eredményének eh, számlálását, a második pontban pedig, hogy eh, egy no opinion eredményt követően tovább lehet lépni a fellebbítőre, a miniszteri szintjén, szintre lehet vinni a dolgot. Még, tehát egy ilyen fellebbíteli bizottság jön létre, amely szerepet vállal a javaslatot a miniszterek állítják viszont össze, és nekik részt kell venniük a döntéshozatalban, és törekedniük kell a megoldás kialakítására. Egy további elem az lenne, hogy lehetőséget kapnánk, hogy a tanács elé vigyük ezt az ügyet. A felviteli bizottságból kivennénk ezt, és egy politikai vitát lehetne folytatni a tanács szintén. Azonban a döntés nem ott születik meg, a komitológiai eljárásban a tanácsnak nincsen intézményi jogköre, tehát a feleviteli bizottság dönt, aztán egy további lehetőség a transzparencia kialakítása a szavazás során. Rámutatnánk, hogy az egyes tagállam hogyan dönt. Mi csak az eredményt tudjuk bemutatni egy szavazás után, de azt nem tudjuk bemutatni, ilyen transzparencia nincs, hogy egy tagállam megszavazotta valamit, vagy ellene szavazott, tehát a transzparencia elem jelen lenne, ez az a négy elem, amiről beszéltem, nem forradalmasítjuk ezt a rendeletet a komitológiával kapcsolatban. Egy konkrét problémát látok, és ezt a konkrét problémát kezelni akarjuk ezen az érzékeny területen. Köszönöm szépen! Azt hiszem, dicsitrédes kolléga is jelen van, és nyilvánvalóan ő is ad egy néhány véleményt a kereskedelmi szempontból. Éppen ezt szándékoztam tenni, mondja az elnök, hogy a kereskedelmi aspektusokat is hallgassuk meg itt a bizottságban. Tapril úr, parancsoljon. Uh, Köszönöm, tisztelt elnök úr, és mindannyiukat üdvözlöm. Szeretném én is elmondani, hogy mi hogyan értékeljük ennek a javaslatnak a jelentőségét a kereskedelem területén. Ami a kereskedelmi politikát illeti, ahol a komitológiát alkalmazzuk, az nem más, mint a különböző kereskedelmi különbségi intézkedések elfogadása. 2014. februárjában ö, még nem volt ez a komitológiai szabályok része, azonban 2014. februárjában ez a helyzet megváltozott. Kétfajta eljárás létezik ezen a területen, az egyik egy tanácsadói eljárás, illetve az ellenőrzési eljárás, amely a végleges kereskedelmi védelmi intézkedések elfogadása esetén alkalmazandó. Tehát amikor úgy találjuk, hogy valamilyen veszélyes dömping vagy egyéb jelenséggel állunk szemben. A normális komitológiai szabályokat a vizsgálati eljárás során alkalmazzuk. Van azért egy-két kivétel, vannak sajátos szabályok, amelyekről már hallottunk. A vizsgálóbizottságban, hogy önök is tudják, minősített többségi szavazásra kerül sor, és több lehetőség áll fenn, lehet pozitív véleménye, minősített többségi szavazás eredményeképpen a bizottságnak, akkor ezt az aktust abban a formájában, ahogyan ez a bizottság elé került, el kell fogadni. Aztán elképzelhető az is, hogy nincs vélemény minősített többségi szavazás eredményeképpen, akkor kell egy kicsit a sajátosságaira koncentrálnunk a kereskedelmi védelmi intézkedéseknek. Két lehetőség van. Nincs vélemény, nincs egyszerű többség az aktussal szemben. Ezen esetekben a rendelet értelmében a bizottság elfogadhatja az aktust a bizottság elé terjesztett formájában. Másrészt viszont, amennyiben a tagállamok egyszerű többsége ellenzi azt, amit a bizottság előterjesztett, akkor a bizottságnak a felvételi eljárást kell beindítania, ehhez a bizottsághoz kell fordulnia, tehát a kereskedelmi védelmi területnek ez a sajátossága. Aztán az ellenőrzési eljárás során is van teendő, hogyha negatív eredményt hozott a minősített többségi szavazás, és ellenzi azt. 2014. februárja óta a helyzet úgy alakult, hogy csak egyszer indult be ez a fellebbviteli eljárás. Nagyon sok a konzultáció száma évenként. De vagy pozitív volt az eredmény, vagy nem volt vélemény, és a bizottság folytathatta az eljárást, ahogyan előterjesztette a, a tartalmat. 2017. februárjában azonban, amikor is a napelemek ügye felvetődött, a helyzet sokkal összetettebb volt, mint más esetekben. Amire rá szeretnék mutatni az a következő, az értékelés alapján nagyon kevés fellebbezési esetre került sor ezen a területen, legalábbis eddig, csak marginális hatása ennek ezen a konkrét területen idézőjelben. Ez a szavazási szabályok változására vonatkozik például a bizottságon belül. Aztán, ami a miniszteri szintekre való utazást illeti, a kereskedelmi védelmi eszközök terén először is jogi eszközről van szó, technikai kritériumokkal, amelyek bizonyos konklúziókra vezetnek, a dömping esetén például. Aztán egyéb szempontokat is figyelembe kell venni, hiszen vannak kötelező jellegű határidők az eljárás lefolytatása vonatkozásában. Tehát, hogy feljebb lehessen menni egész miniszteri szintre, különleges körülmények e- esetén, amikor például nem születik vélemény feljebbviteli bizottságban egyensúlyt kell teremteni a megfelelő határidőre. Ezzel is csökkenteni kívánjuk a hatását ezen javaslatoknak. Ennyit szerettem volna elmondani, de ha van kérdésük, kérem tegyék fel. Elnök, köszönjük szépen a bizottság képviselőinek az elmondottakat. Most pedig a képviselőtársaimhoz fordulok, először az árnyékjelentés készítőknek adok szót, majd a szakbizottság tagjainak. Először is a szocialista ö, frakció nevében. Emmanuel Morel a jelentés készítőm, de az ő nevében én fogok ma hozzászólni, mivel ma nincs itt. A komitológiai rendszer nem igazán működött az elmúlt néhány év során, mivel nem volt eléggé átlátható, nem tapasztaltunk a tagállamok részéről politikai felelősségvállalást, ezért nagyon sokat kritizálták az EU döntéshozó folyamata során. Bár a legfőbb problémák az egészségügy és a környezetvédelem területén jelentkeztek, hiszen nem volt elég átlátható ez az eljárás. Egyértelmű, hogy a kereskedelmi politika területén is vannak gondok. A tanácsban nem volt többség a bizottsági ö, ö, javaslat elfogadására, ami a napelemeket illet, és a dömping kérdést, ezért nem hosszabbították meg ezeket. Ez egyértelmű intézményes politikai problémát vet fel a tagállamok számára. Emmanuel Morel úgy gondolja, hogy először is a parlamentnek támogatnia kell a bizottsági módosítókat, hogy a szabályokat megváltoztassák, hogy minden egyes témában álláspontot alakítsanak ki, a szavazás során egy átlátható bejárás legyen, a minisztereket jobban bevonjuk ebbe a problémába. A javaslatok esetében korábban a bizottság nem volt eléggé politikai jellegű. Sajnálja azt is, hogy a jelenlegi intézményes keretek között a parlament nem vállalhat fel nagyobb szerepet. Mindenesetre kész a jelentéskészítővel és a többi árnyék jelentéskészítővel együttműködni a továbbiakban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR következik, aztán az ALDE. GUE zöldek, ők sincsenek itt, akkor az EFTD következik. Nem? Akkor a többi képviselőhöz fordulok, parancsoljon asszonyom, köszönöm a szót. Hollandul szeretnék hozzászólni először is. Köszönöm az eddig végzett munkát először is. Ugyanis ezzel a témával nem szívesen foglalkozott senki, mert nem olyan vonzó terület ez. Főleg azért, mert nem kerül az érdeklődés középpontjába. Most németül folytatnám, és csak néhány megjegyzést szeretnék tenni, ami a delegált aktusokat illeti, a komitológia szerepét, a hatástanulmányt. Ugyanis évtizedek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel hiszen a kompetenciák vonatkozásában is vita folyik. Lehet, hogy egy kicsit túlzok, de úgy gondolom, hogy a különböző intézmények között létezik a hierarchiája a kompetenciáknak. Ez az első dolog, amit meg szeretnék említeni, és megint csak ez vetődik fel. Úgy tűnik, hogy a tagállamok nem tudják még mindig, hogy a tanácson belül a saját minisztereik hozzák a döntést. Úgyhogy ami itt Brüsszelben történik, egyáltalán nem érinti ezt. Úgyhogy ezért üdvözlöm azt a tényt, hogy végre, vagy remélhetőleg végre mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szavazás eredménye nyilvánosságra kerül. Legfőbb ideje, hogy a mai demokráciában ez meg is történjen. Végül pedig nem igazán tudja senki, hogy ki hol mit csinál a komitológiai bizottságban sem, és mindezt egyértelműen el kellene magyaráznunk egyszer. Szerintem ez fontos, hiszen nagyon nehéz monitoroznunk bármit is megfelelő módon. Tényleg nehéz döntést hozni így, hogyha nincs megfelelő végrehajtószerv. Úgyhogy volna még egy másik kívánság is. A harmadik pont az, és most itt konkrétan az Európai Parlamentbeli kollégák nevében is mondom, és őket szólítom fel, hajlamosak vagyunk alábecsülni, hogy a komotológia útján milyen döntések születnek. Sok tíz ilyen kérdésre emlékszem, amely véletlenül egyszer csak a politológia, komitológia elé kerül, és a legfontosabb pontok éppen ezek gyakran, ahol egyébként nekünk együtt döntési jogkörünk volt. Vagyis azt kell, hogy mondjam, parlamentként egy kicsit jobban ki kell tartanunk, erőteljesen jelen kell lennünk, és gondoskodnunk kell arról, hogy vonjanak be a döntéshozatali folyamatba bennünket. Amennyiben az Európai Bizottság tényleg konkrét módosítást akar alkalmazni, egyszerűen azért, hogy a polgár hogy nagyjából sejtse, hogy valójában mi is történik, akkor ez egy hatalmas lépés lenne előrefelé. Tudatosan fogalmazok egy kicsit ironikusan, de higgyék el, van tapasztalatom. Köszönöm szépen a Libének is, és a további hozzászóló nincs. Végül is megkérem, foglalja össze a vitát, Fandekap kolléga. Köszönöm szépen. Mindenek előtt eh, köszönöm a Szocialista és Demokrata frakciónak az egyértelmű állásfoglalást. Örülök ennek. Örülök annak, hogy ezzel a frakcióval és másokkal is persze együtt tudunk majd működni. Amit Kóta Liva asszony mondott, nyilvánvalóan van egy ilyen csábítás, hogy óriási vitát kezdeményezzünk a politológiával kapcsolatban, és persze különböző rendeleteken dolgoztam már én is, azok átdolgozásán is, és ha visszatekintek arra, hogy milyen végrehajtási és meghatalmazáson alapuló jogszabályok születtek idővel, akkor fel kell tennem a kérdést gyakran, hogy a parlament élte a befolyásolási lehetőségeivel. Azonban a bevezetőmben már ígéretet tettem arra, hogy ezt a vitát nem akarjuk lefolytatni teljes szélességében. Köszönöm a főigazgató úrnak, amikor defenzív eszközökről beszélünk a kereskedelem politikában, azt kell, hogy mondjam, igyekszünk tisztességes módon foglalkozni ezzel a módosítóval, és szerencsésen a végére vinni a dolgot. Köszönöm szépen. A pont vitáját ezzel be is fejezzük. Önök is tudják, hogy a Juriban még nem tűzték konkrétan napirendre, de nyilvánvalóan tárgyalni fogunk a tervezetről októberben mi. Ezzel tovább lépünk a hatos és a hetes napi rendi pontra egy közös vitát folytatunk. Az EU és tagállamai között a Kazasztánnal megkötött partnerségi és együttműködési megállapodásról 2000 15 decemberében írtuk ezt alá egy ideiglenes időszakra. Elmúlt novemberben a parlamenthez fordultak azzal, hogy járuljunk hozzá a megállapodás véglegesítéséhez. Az AFET a bizottság ebben, és úgy döntöttek, hogy egy kísérő állásfoglalást alkotnak, és Inta mindkét témában egyébként majd készít egy véleményt. David Borelli az előadója a témának nálunk, Hát, egy első vitán nem tudott jelen lenni, a mai napon azonban eljött, és be fogja mutatni a mind a két témában a előkészített anyagot. Köszönöm tisztelt elnök úr a szót. Nos, hogy tájékoztassam önöket a, a, a megerősített partnerség és együttműködési megállapodásról, egyrészt az Unió és a tagállami, másrészt a Kazak köztársaság között. El kellene mondanom, hogy milyen geopolitikai körülmények között született ez meg. Kazasztán geofizikai pozíciója miatt nagyon fontos partnere az Uniónak a közép-ázsiai térségben Eddig az Európai Unió és Kazasztán között partneri kapcsolatok léteztek 1999 óta. Azonban nagyon fontos, hogy Kazasztán egyértelműen olyan útra tért, amely további partnerségi e, megerősítést igényel. Ez a megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás, megállapodás már nagyon fontos lépés ebbe az irányba. Az Európai Unió számára ez rendkívül fontos, hiszen ez az első ilyen jellegű megállapodás egy közép-ázsiai országgal fontos az együttműködés olyan országokkal, amelyek az Európai Unió által képviselt politikákat közelítik meg. Ami a, követ, a jövőbeli kapcsolatokat illeti az Európai Unió és a régió többi országa között, attól függ, hogy a szomszédsági politika hogyan alakul. Az Európai Unió és a Kazak köztársaság közötti megállapodás nagyon fontos lépés Oroszország és Kína szempontjából is. Nagyon fontos a gazdasági és eurázsiai szempontból, hiszen az Európai Unió számára Kazasztán megbízható partnernek bizonyult. Nagyon sok diák jött már hozzánk Európába tanulni ebből az országból. Ez azt is jelenti, hogy elismerik az itteni értékeket is. Így kialakulhatott ez a bilaterális kapcsolat. Körülbelül exportjának egy harmada érint minket, főleg gáz és olaj területén. Nagyon fontosak a gépészeti, a gyógyászati, a vegyi termékek, ami az Európai Uniót illeti 55%-át képviseli a külföldi beruházásoknak Kazahsztán nagyon fontos a megállapodás szempontjából, hogy ugyanezt az egyensúlyt tükrözze. Aztán, ami a kereskedelmet illeti, megint csak nagyon fontosak ezek a termékek, amelyek együtt működnek, országot cserélnek. Nagyon fontos a stabilitás, a tőke, mozgás, az energia, a verseny, hogy csak néhányat említsek ezek közül. A, az Európai Unió eddig elismerte ezt az országot átmeneti helyzetben levő országként, de nagyon fontos tehát az a kihívás, amelyel Kazaksztánnak szembe kell néznie jelenleg. Nagyon fontos az európai és az ázsiai gazdasági kapcsolatok szempontjából. A kaza gazdaság nagyon jól fejlődik, de még mindig eh, nagyon sokban eh, az olajtól és a gáztól függ. Úgyhogy eh, nagyon fontos lenne Kazasztán szempontjából, hogy több lábon álljon gazdasági szempontból. 25 éve, amióta a függetlenséget kikiáltották, stabilitásra törekvő országról van szó, ezen kívül fontos a bilaterális kereskedelmi kapcsolatok szempontjából is. Azonban vannak még nehézségek is. Az Európai Unió nem az első, amely tárgyásokat folytat ezekben a témákban Kazasztánnal. Nagyon fontos azonban Kína szerepe ebben a térségben, erről nem szabad elfeledkezni. Fontos kiemelni azokat a pontokat is a jelentésben, amelyek a megállapodást érintik. Nagyon fontos a gazdasági és kereskedelmi szempontok figyelembevétele, az úgynevezett soft power szerepe a gazdasági szempontból. A B pont, ami a bilaterális keretek közötti cseréket illeti, nagyon fontos az olaj, és nem szabad elfelejtkeznünk ebből a szempontból arról sem, hogy Oroszország milyen szerepet vállal itt fel. Nem szabad elfeledkezni a korrupció ellenes harcról sem, az átláthatóságról, ami rendkívül fontos, a reformokról, aztán 2015 óta nagyon fontos szerepet játszik a VTO-ban is, hiszen akkor csatlakozott ehhez a szervezethez, ami pedig a szellemi jogokat illeti, ezek alkalmazása is rendkívül fontos, meg kell erősíteni ezt is. Kazaksztán nagyon fontos az eurázsiai térségben, és nagyon fontos az import tarifák figyelembevétele ebben a szempontból, a külkereskedelmi szempontból. Aztán, ami az állat egészségügyet illeti, az ellenőrzés is nagyon fontos, ami az állati termékek kereskedelmét illeti. Hatékony és fontos ellenőrzésekre van szükség. Nagyon sok reform bevezetésére került sor ebben az országban. A liberalizáció pedig öt éves időtartamot ölel fel. Ami az energiát illeti, erre is nagyon oda kell figyelni, nem szabad elfeledkezni azonban a szólásszabadságról, a sajtószabadságról sem, amelyek szintén rendkívül fontos területek. A két jelentésben tehát támogatjuk a megállapodást, hiszen ennek segítségével hatékony segítséget nyújthatunk ennek a gazdaságnak Európában is. Nagyon fontos a közeledés, amit tapasztaltunk az aztán részéről, az Európai Unióhoz, de nagyon fontos, hogy a parlament véleményezze először ezt a megállapodást, és hatékony szerepet vállaljon fel ezen a területen. Nagyon köszönöm a figyelmüket! Uh, thank you very much, and I turn now to the political groups, first the EPP and... Köszönöm, akkor most a frakció következik először az EPP. Guadalive. Köszönöm szépen, igen, rövidre foghatom. Egyszerűen azért, mert Borrelli úrnak először is köszönetet mondok az elvégzett munkáért, jó munkát végzett Néppártként azt kell, hogy mondjam, hogy 90%-ban a jelentésével teljes mértékben egyet tudunk érteni. Kazaksztán egy fontos partnerünk Közép-Ázsiában, és az előadó tervezete valóban helyes irányba indul el. Néppártként ezek után az megújított partnerség és együttműködési megállapodáshoz hozzá fogunk járulni. Azt kell, hogy mondjam, a bilaterális kapcsolatok és hát a beruházások kerete megerősítése szorul. Mi azt is várjuk egyébként, hogy ez a megállapodás Kazaksztánt további politikai és demokratikus reformokra készteti majd. Egyetlen megjegyzésünk van, amit szeretnék megismételni. Ez a G pontra reagál, vagyis eh, az utolsó pont lenne ez a tervezetben. Úgy gondolom, hogy eh, nincs teljesen helyén az, hogy egy eh, más országot felszólítsunk arra, hogy a kötelezettségeinek nem a, nem a G pontról van szó, mondja a hozzászóló. Itt szerződéses kötelezettségről van szó, amelyek betartására hívjuk fel a figyelmet. Itt az Eurázsiai Gazdasági Unióról van szó, nem a mi dolgunk, hogy ebbe beleavatkozzuk. Tudjuk, hogy Kazasztán különböző ilyen szervezetekben vesz részt, képződményekben, hogy úgy mondjam, és nehéz lesz itt egyensúlyt tartani a különböző képződmények között de azért amellett ki kéne tartanunk, hogy Kazaksztán valahogy hozza ezt összhangba általában. Aztán a második pont, amiről beszélni akartam, ez már tényleg a G pontra reagál. Az illó egyezményt egy kicsit pozitívabban hoznám be a képbe, de majd megírjuk a módosítóinkat, és Borelli úrnak Köszönöm szépen a nagyon jó munkát. Ez az árnyék előadók munkáját is igencsak megkönnyíti. Köszönöm szépen. A szociálisek és demokraták nevében David Martin. Thanks very much. Our, uh, Köszönöm. A mi árnyék előadónk uh, Maria Réna, nem nincs most itt, de mielőtt felolvasom a nyilatkozatát, magam nevében is meg akarom köszönni Borelli asszony úrnak a munkáját. Maria pedig azt írta, hogy a frakció elismeri a stratégiai szerepét Kazaksztánnak, fontos partnere az EU-nak Közép-Ázsiában, és a két oldalú együttműködést meg kell erősíteni. Ugyanakkor az Európai Unió külpolitikájának konzekvensnek kell lennie, igazodnia kell az elvekhez és értékekhez, az emberi jogi helyzet Kazaksztánban továbbra is aggasztó, különösen különös tekintettel a szólásszabadságra, az egyesülési szabadságra, illetve a munkavállalók jogaira és a környezetvédelmi standardokra, különösen az ILO júniusi nyilatkozatára céloz itt, amely felszólított arra, hogy javítani kell a munkavállalók jogait és védelmét Kazaksztánban. Össze kell kötni az állásfoglalást ezzel, és a, a felfüggesztési záradékot is össze kell kötni az emberi jogi helyzettel garanciákat akarunk az ILO egyezmények végrehajtására, és arra, hogy a jogállamiság érvényesül Kazasztánban. Köszönjük. Az ECR és az ALDE képviselőit nem látom. UE? Solc úr, tessék. Um, danke, Herr Vorsitzender. Uh, unser Schattenberichterstatter... Köszönöm szépen, az árnyék előadónk ma nincs itt, de arra kért, hogy néhány megjegyzést megtegyek. Éppen most jövök a külügyi bizottságból, ahol gyakorlatilag párhuzamosan beszélnek a tényleges jelentésről, ahol én vagyok az árnyék előadó. Szeretném bevezetésképpen elmondani, igen, csak egy komplex, fontos témáról van szó. Nem csak Kazaksztán belső fejlődése a téma itt valójában, hanem az is, hogy hogyan és milyen céllal alakítjuk, fejlesztjük a gazdaság és politikai együttműködést Kazaksztánnak. És itt teljesen világosan meg kell fogalmaznom, hogy mi minden bizonyal nagyon nagy figyelemmel kell, hogy kísérjük, hogy a megállapodás részletei hogyan alakulnak itt. Ugye itt 2016 óta már ideiglenesen hatályban van ez vagyis a ratifikációval egy követő folyamatban vagyunk, és meg kell nézni, hogy jelenlegi keretek milyenek a politikai együttműködés, gazdasági együttműködés, ahol kell konkrétan lépnünk. David Martinnal abban egyetértek, hogy a szociális helyzet, a szakszervezeti jogok kérdése, az emberi jogok kérdése az országban nagyon fontos és súlyos kérdés. Tegnap a nagyköveti konferencián az egyik kérdés éppen az volt, hogyan függenek össze az emberi jogok és a nemzetközi kereskedelem éppen Közép-Ázsiában, ebben a térségben. Úgy gondolom, hogy koherensebbnek kell lennünk, a politikai koherenciára jobban kell figyelnünk, és a külügyi szolgálat, illetőleg a bizottsággal és a tagállamokkal közösen kell fellépnünk, és a partner országok irányába egy koherens megközelítésre van szükség a jogok védelmében például. Tehát ezt hozzá kell járulnunk, ösztönözünk kell az ilyen irányú fejlődést, ami meg konkrét eh, jelentést illeti. Azt mondanám, hogy igen, csak kiegyensúlyozottan. Egyébként köszönöm szépen Boráli kollégának, hogy tényleg felhívta a figyelmet arra az Eurázsiai Unió témája. Milyen érdekei vannak az Európai Uniónak az, együtt, az Euróázsiai Unió viszonyában. Eh, itt ezt alaposan végig kell gondolnunk szerintem, és azt is meg kell gondolnunk, hogy eh, a vélemény eh, kijelentését egy kicsit keményítsük, hogy úgy mondjam, mire készek vagyunk, és az általam említett összefüggések a szakszereti jogokkal, emberi jogokkal is fontosak, pontosabban szólva a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés valamennyi ember számára Kazaksztánban ez legyen egy feltétel az együttműködés, az a gazdasági együttműködés esetében. Köszönöm szépen, a zöldekhez fordulok, parancsoljunk. Köszönöm szépen az előadónak is ezt az igen jó tervezetet, ez egy jó kiindulási pont a közös munkánkhoz. Nem akarok mindent megismételni, ami már elhangzott. Csak egy néhány megjegyzés. A frakcióm némileg szkeptikus a kereskedelem és a beruházási kapcsolatok erősítését tekintve Kazasztánnal, amikor az emberi jogok és a politikai körülmények ebben az országban messze vannak attól, hogy javulnának. Azonban Kazasztán nyilvánvalóan egy olyan ország, amely viszonylag jobb teljesítményt nyújt, mint a regionális környezet, és hát egy geopolitikai kontextus figyelembe kell vennünk, ezt egyébként meg is tette az előadó. Vegyük például Oroszországot, Ukrajnát, és itt Kazaksztán, el kell, hogy mondjuk, hogy igencsak konstruktív szerepet játszik. Ha megnézzük az emberi jogi helyzetet, nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy a megerősített együttműködési megállapodás nem tartalmazza a, nem tartalmaz egy külön fejezetet a kereskedelme és a fenntartható fejlődés vonatkozásában. Itt azt gondolom, hogy külön figyelmünk kellene, hogy milyen eredményt ér el ezen a területen az ország, és a megállapodás végrehajtásában mennyire volt aktív. Némileg aggódom az ambíciózus megközelítés például az nyersanyagok és az energia esetében, és a technológia transfer esetében. Úgy vélem, hogy az ország számos területen már meglehetősen jó eredményeket ért el, rendelkeznek technológiával, és ez nem lehet egy egyirányú út, ahogy ezt meg kell néznünk. Bizonyos dolgokat mi is tanulhatunk tőlük. Végül pedig szeretném elmondani, némileg eh, aggaszt eh, a áramlás liberalizációja, és nagyon alaposan figyelembe kell kísérni a pénzmosás veszélyét, amely tényleg előfordulhat. Köszönöm szépen! Köszönöm Buchner úrnak. Úgy látom, hogy további hozzászóló nincs ebben a kérdésben. Az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Tudnali szóra a Digitrade képviseletében parancsoljon. Yes, good morning to all. Thank you very much. Köszönöm mindenkinek, jó reggelt kívánok. Elnök úr, és köszönöm a raportőrnek is a, az előadást, illetve a jelentés tervezetet, ahogy azt már az első már az első bizottsági eszmecsere során érdemes rámutatni arra, hogy Kazasztán a legnagyobb kereskedelmi partnerünk Közép-Ázsiában, és nagyon fontos kereskedelmi kapcsolatunk van velük. Az elmúlt három évben a volumen csökkent, az érték csökkent, a volumen nem csökkent, ez az olajárak miatt volt így, de most fokozatosan megint növekszik az értéke ennek a kereskedelemnek. Fontos és megbízható energetikai partnerünk Kazaksztán, és hozzájárul az EU energia biztonságához. Ahogy önök is tudják, nagyon támogatjuk Kazaksztán WTO-s csatlakozását, és ezzel párhuzamosan tárgyaltuk le ezt a kiemelt partnerségi, fokozott partnerségi megállapodást Kazaksztánnal, amely az első ilyen fokozott partnerségi és együttműködési megállapodás Fákországgal, tehát ez egy érdekes és fontos precedenst is jelent a többi országgal való megállapodás szempontjából. Ez a megállapodás tartalmaz nagyon fontos és kötelező erejű rendelkezéseket egy sor témában. Ezek egyesítve a vitarendezési mechanizmussal, amely a sajnálatos módon nagyon nagy a zaj nem lehet érteni a hozzászólót. Uh, bring a very important uh, contribution to building uh, Should I continue, Chair? That's <laughs> I think it's uh, better to have uh, two minutes of break until we... Tartsunk két perc szünetet, és megpróbáljuk a zaj forrását uh, megtalálni. Reggel volt probléma a tolmácsok légkondicionálásával, a tolmács fülkék légkondicionálásával, amit megoldottunk, de most úgy lát, megoldottak, de úgy látom, hogy most mások bolykottálják az ülést, tehát két percre felfüggesztem az ülést. let's continue. So uh, let's hope that everything will be okay from now on. So Mr. is back to you and please uh, continue your... Akkor folytathatjuk, és uh, a bizottságnak visszaadom a szót. Folytassa kérem. Uh, igen, éppen arról beszéltem, hogy vannak kötelező rendelkezések, és van egy automatikus vitarendezési mechanizmus, amely együttesen javítani fogja azt az üzleti légkört, amely Kazasztánban van, és ezzel hozzájárulunk a beruházások növekedéséhez, valamint a gazdaság diversifikálásához. A raportőr is említette, hogy jelenleg Kazasztán túlságosan az energetikára kénytelen hagyatkozni. Néhány megjegyzést tennék azokkal a megjegyzésekkel kapcsolatban, azokkal a javaslatokkal kapcsolatban, amelyek a jelentésben szerepelnek. A B pont eh, arra kéri a bizottságot, hogy eh, eh, segítsen, elment a mikrofon, Kazaksztánnak, és itt két konkrét intézkedést már tettünk is ebben a témában, TAIEX projektet, technikai eh, kereskedelem akadályok elhárítása, illetve eh, szellemi tulajdonjogok vonatkozásában. Tehát ezeken a területeken eh, kívánunk segíteni nekik, és küldünk szakértőket novemberben praktikus tanácsot adni ezeken a területeken a kazak hatóságoknak. Emellett finanszírozzuk a GAP elemzést, amely jelenleg folyik, és amely a megállapodás több területét is érinti, és arról szól, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen a jogszabályi környezet Kazaksztánban, és milyen módosítása szükséges ennek a jogszabályi környezetnek ahhoz, hogy Kazaksztán megfelelően végrehajthassa a megállapodásból fakadó Um, kötelezettségeit. Um, tehát ilyen jellegű tevékenységet folytatunk Kazaksztánban, segítve ezzel a kötelezettségek teljesítését. A C pontra áttérve, importance in particular of amely a szellemi tulajdonjogokról szól, illetve a um, uh, regionális uh, rendszerről. Ez megint csak egy fontos rész, amelyet a kazak hatóságoknál már felvetettünk, és arra kérjük őket, hogy a 64. cikkből fakadó kötelezettségeiket is teljesítsék, és National Exhaustion uh, Principle uh, tehát figyelemmel kísérjük ezeket a fejleményeket, és emlékeztetjük Kazasztánt a kötelezettségeire, és arra, hogy mennyire fontos, hogy ezeket a kötelezettségeket teljesítsék. Ami az E pontot illeti, amely az SPS-ről szól, ez fontos téma megint csak, erről megint beszéltünk márciusban, a kazak hatóságokkal, és arról, hogy lépjenek be a Traces rendszerbe, amely egy administratív rendszer az SPS végrehajtásához szükséges, illetve azt segíti, és itt most az fontos számunkra, hogy Kazaksztán elfogadja a kétoldalú SPS tanúsítványokat, amelyeket az EU Kazaksztán VTO-s csatlakozása e, során e, letárgyalt. Ami az Euró, Eurázsiai Gazdasági Unió illeti, ott a helyzet az alábbi. Kazaksztán e, a vto hoz menetrendszerint csatlakozik, és ezzel különböző kötelező vám értékek válnak hatályossá, vannak, ezeket meghatározzák a feltételek, és ezek a, ezek a vámtarifák, ezek előnyösebbek, mint amelyek most a, az Eurázsia Unióban érvényesek. Kazaksztán jelezte, hogy változásokat fog bizonyos termékek vonatkozásában végrehajtani, hogy összhangba hozza azokat az EU tarifákkal, amennyiben a jövőben a VTO rendelkezéseknek megfelelően a kötelezettségeiket meg akarják változtatni, akkor a VTO tagokkal tárgyalniuk kell erről, beleértve az Európai Uniót is, és adott esetben kompenzációt kell biztosítaniuk, hogyha ilyen igényük van. Ami a G pontot illeti, The, uh, labor right. a munkavállalók jogai, illetve az emberi jogok. Itt so for internally, I would say with our colleagues from other divisions. A, együttműködünk a foglalkoztatási főigazgatósággal, illetve a külügyi szolgálattal annak érdekében, hogy Kazaksztán betartsa nemzetközi kötelezettségeit. Nagyon sok időt szenteltünk ennek a témának. Márciusban voltak bizottsági Eh, megbeszélések, ezeket felvetettük eh, a kazak hatóságoknál, és eh, a kazakok azt mondták, hogy a szakszervezetekről szóló törvényt módosítani kívánják úgy, hogy ez megfeleljen az ILO egyezményeknek, illetve az emberi jogi egyezményeknek. Mi nyilvánvalóan ezt figyelemmel fogjuk kísérni még jobban, még inkább, mint eddig tettük és az elkövetkezendő hónapokban külön odafigyelünk a kétoldalú eszmecserék során erre a témában. Ezeket a megjegyzéseket akartam hozzáfűzni a jelentés tervezethez. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig visszadom a szót a raportőrnek, aki lezárhatja ezt a témát. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én főleg azoknak a kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, akik felvetettek olyan kérdéseket. Sajnálatos módon, ahogy mindannyian tudják, egy jelentés keretén belül korlátozottak a lehetőségeink, úgyhogy mindent nem tudunk felsorolni. Tudjuk, Kazaksztán milyen helyzetben van, több helyre lett volna szükségünk ahhoz, hogy minden témát felvessünk. De sajnálatos módon össze kellett foglalnunk ebben a jelentésben eléggé szintetikus módon azokat a pontokat, amelyek felvetésre kerültek, amelyek az emberi jogoktól egészen addig tartanak, hogy milyen fontos az együttműködés, a kooperáció politikai keretek között. Bízom abban, hogy a módosítók segítségével egy olyan szöveget tudunk majd megfogalmazni, amely minden képviselőtársam álláspontját tükrözi, és az utolsó pont vonatkozásában az ideglenes aktivációt illetően itt a parlamenten belül úgy gondolom, hogy mindig is sikerült konklúziót kialakítanunk, úgyhogy köszönöm a kollégák támogatását ebből az ebből a célból. Köszönöm szépen. Uh, thank you, rapporteur, and thank you for... Köszönöm a raportőrnek, és köszönöm a kollégáknak, akik részt vettek ebben a vitában a módosítók benyújtásának határideje mindkét témához szeptember 4-e délután 6 óra, és 25-én fogunk, szeptember 25-én fogazunk, fogunk szavazni az állásfoglalásról is, illetve a másik anyagról is. Ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot, és elkezdjük a 9. napirendi pont vitatását, amely egy eszmecsere a bizottsággal a pénzügyi támogatások végrehajtásáról. Mint ahogy önök is tudják, gyakran kaptunk jelentést erről, illetve tartottunk vitát a makropénzügyi támogatásról, támogatásokról. Van egy jelentésünk a bizottságtól, amelyet a parlamenthez és a tanácshoz címeztek a végrehajtással kapcsolatban, 2016-os végrehajtással kapcsolatban. A bizottság javaslata az MFA programokkal foglalkozik. Grúziában, Jordániában, a Kirgiz köztársaságban, Moldovában, Tunéziában és Ukrajnában ezzel én most Lenertz úrnak adom meg a szót a bizottság részéről, aki az MFA-val foglalkozó osztályvezetője az ECFIN főigazgatóságon, és ő ismerteti a bizottság jelentését. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr, ahogy ön is említette, egy rövid áttekintést nyújtok arról, hogy hogyan kerültek végrehajtásra az MFA támogatások 2016-ban, és beszélek arról is, hogy a végrehajtás jelenleg hogyan alakul. A 2016-os évet folyamatos előrelépések jellemezték Grúzia, Kirgiz köztársaság, Tunézia és Ukrajna vonatkozásában, noha a több folyosítás késett olyan okokból, amelyekre az EU-nak nem volt ráhatása. Ezen kívül bonyolult politikai és gazdasági helyzet van szomszédságpolitikai partnerországokban, és ezért két újabb műveletet Tunéziában és Jordániában jóvá kellett hagyni, valamint egy új javaslatra tett javas, egy új Moldovára vonatkozó új műveletre tett előterjesztést a bizottság. Én most akkor az MFA végrehajtásáról fogok beszélni, országonként. 2016-ban a Kirgiz köztársaság megkapta az utolsó összegét a támogatásnak. Ez egy kivételes támogatás volt abban az értelemben, hogy a Kirgiz köztársaság, az MFA földrajzi hatókerén kívül esik, ugyanakkor az EU annak idején kötelezettséget vállalt arra, hogy a demokratikus folyamatot támogatja ebben az országban, és miután a felülvizsgálata, kondicionalitás felülvizsgálata megtörtént, 2016-ban kifizetésre került az utolsó részlet is. Ebben az évben Grúziában is befejeztük az utolsó MFA eh, támogatási szakaszt. Eh, májusban történt meg az utolsó kifizetés, ugyanakkor a makrogazdasági helyzet az továbbra is kényes, és éppen ezért az IMF jóvá hagyott egy új programot, három éves programot 2017 áprilisában. A grúzok új MFA támogatást kértek az EU-tól is, és az Európai Bizottság erre hajlandónak is mutatkozik. Már az Ekon bizottsággal tárgyaltunk is, és támogatásukról biztosították összességében ezt az ötletet. Októberben fog indulni a folyamat egy maximum 45 milliós összegről van szó, amely 10 milliós visszanemtérítendő részt is tartalmaz. Jordániában eh, ugye folytatódik a szíriai válság, és ennek hatása van Jordániára, és ezért csökkent a növekedés 2016-ban 2%-ra. Ez a legalacsonyabb növekedési ráta 2010 óta, eh, ráadásul az államháztartás hiánya továbbra is magas, 9 százalék, és amennyiben a támogatásoktól eltekintünk, akkor 13%-ra tehető. Ebben a kontextusban a bizottság egy második MFA műveletet, javaslatot 200 milliós értékben. 2016-ban a koordinátorok ezt jóvá hagyták. A Memorandum of Understanding tárgyalása most zárult le, és ezt a az egyetértési nyilatkozat memorandumot a jövő héten fogják aláírni. Ebben ennek megfelelően az első összeg október végén kerülhet kifizetésre 2017-ben. Ahogy önök is tudják, a bizottság, a tanács és az Európai Parlament egy közös nyilatkozatot fogadott el, Eh, amelyben eh, szó esik egy follow-up eh, műveletről is. A bizottság ezt majd értékeli akkor, amikor a jelenlegi szakasz lezárult. Ami Tunéziát illeti, ott a gazdasági növekedés lassú, és az államháztartási egyenlege az országnak szintén eléggé gyenge, 9%-os hiány van. Az IMF felülvizsgálta a programot, és mi magunk is értékeltük az első programunkat Tunéziában. Ennek pozitív kimenetele után az utolsó 100 milliós összeget át tudtuk utalni július végén. A második művelet három részletben 500 millió lenne, tehát 200 plusz 150 plusz 150, amely az áprilisi Memorandum of Understanding aláírása után vált lehetővé a kifizetés, az első kifizetés az semmilyen feltételhez nem kötött, tehát arra számítunk, hogy szeptemberben ez a kifizetés megtörténik. Ami Ukrajnát illeti, a makrogazdasági stabilizáció folyamatban van, de továbbra is nagyon komolyak a gazdasági kockázatok, hiszen ingatag a belső politikai helyzet, 2019-ben lesznek parlamenti és elnökválasztások, valamint komoly geopolitikai kockázatok is jellemzik ezt az országot. Emellett Ukrajnának nagyon komoly adósság visszafizetési kötelezettsége van középtávon. Ahogy önök is tudják, a 2014-es válság után 3,4 milliárd MFA folyosítását tűzte ki az Európai Unió, ebből 2,8 milliárdot már kifizettek. Március 16-án bizonyos késlekedések után mivel a reformkondicionalitás nem valósult meg, ki tudtuk fizetni a második 600 milliós összeget is. There is a third and final tranche of 600... És van még egy utolsó összeg, 600 millió, amely kötődik a bizonyos intézkedések végrehajtásához, és ahhoz, hogy az IMF program is sinem maradjon. Jelenleg eh, ennek az összegnek, eh, a feltételeinek a kétharmadát teljesíti Ukrajna. A bizottság azt hangsúlyozza, hogy gyorsítani kell a végrehajtást, mert eh, van kockázata annak, hogy a határidőn belül tehát a két és fél éven belül nem sikerül folyosítani ezt az összeget, ez a két és fél éves időszak, ez január elején jár le 2018-ban. Végezetül Moldova, eh, itt eh, szintén egy nagyon kemény és nehéz politikai helyzet eh, Eh, következett be 2014. novemberében egy nagyon komoly gazdasági és bankválság és politikai válság sújtotta az országot. Erre e, szükség volt a támogatásra, romlott az ország külső egyenlege, és Moldova kért és kapott az IMF-től egy programot, egy három éves programot, ebben megállapodás történt, és ugyanekkor a Moldovai Köztársaság kért MFA támogatást az EU-tól. 2017. januárjában nyújtotta be a bizottság a javaslatot 100 milliós összegre, amelyből 60 millió összeg, 40 millió pedig visszanemtérítendő támogatás. Ezt három részletben folyósítanánk nagyon szigorú feltételek lesznek minden egyes folyosításnál, amelyek között szerepel a pénzügyi és államigazgatási ágazat megerősítése, a pénzmosás elleni fellépés, energetikai szektor reformja, illetve a szociális védőháló javítása, erősítése, valamint a befektetői környezet javítása és a DCFTA megállapodás végrehajtása. A módosított határozattal összhangban a Memorandum of Understandingben további feltételeket szabunk, például a köztisztviselői karra, a bírói kar függetlenségére és a média pluralizmusra vonatkozóan. Ezen túlmenően a három intézmény egy közös nyilatkozatot is tett, amely szól a több párti parlamenti rendszer fontosságáról, illetve a jogállamiságról, ezek alapfeltételei az MFA folyósításának. Ezzel a nyilatkozattal összhangban és a közelmúlt bizonyos fejleményei nyomán, amelyek a választójogi eh, rendszert érintették, eh, további monitorozásra van szükség, hogy megvalósulnak-e a feltételek, és eh, oda fogunk figyelni arra, hogy a moldovai hatóságok teljesítik ki az ajánlásokat, ezen belül is leginkább a Ferencei Bizottság ajánlásait. A monitorozás az összes e MFA támogatási szakaszra és kifizetésre jellemző lesz, mint ahogy önök is tudják. A menetrend az azt feltételezi, hogy a tanács és a parlament elnöke szeptemberben aláírják, a jóváhagyást, és amikor ez a határozat ténylegesen formálisan elfogadott lesz, a bizottság felhatalmazás nyer arra, hogy megkösse a Memorandum of Understanding-et, és ezzel kapcsolatban az eljárásokat is kezdődtek mielőtt hatályba lép, ezt a parlamentnek ratifikálnia kell. Ahogy önök is tudják, egy tagállami bizottság fogja vizsgálni a Memorandum of Understanding első változatát, és a tanács is kap, valamint a parlament is kap az elfogadás előtt a tervezetből. Köszönöm a figyelmet, akkor itt most abba hagynám. Uh, thank you very much for this. Köszönöm szépen a prezentációt. Ezzel azon kollégákhoz fordulok mindenek előtt, akik uh, az érintett országok vonatkozásában az állandó előadók, nincsen mindenki közülük, de talán valaki szót kér. Grúzia esetében Takula kolléga, Jordánia, Messiu Morel, a Kirgiz köztársaság Borelli kolléga, Moldova, Szorin Mojsa. Tunézia esetében Madame Lalonde, ha szót kér. Meg is adom. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm, kedves kollega. Csak néhány kérdést szeretnék feltenni Tunézia vonatkozásában az MFA-ról. Az egyes és kettes kategóriáról. A jelentésben azt írják, hogy a Tomnész hatóságokkal nehézségeik voltak. Most mi a helyzet? És azt hiszem, hogy további tisztázásra szorul ez a téma. Ez az első kérdésem. A második, ha a megfigyelőket tényleg felháborítja a tunéziai gazdasági helyzet, és ez érintheti az ország stabilitását, kérdésem az, hogy önök ezt hogyan értékelik? tapasztalnak-e javulást a különböző támogatások felhasználása terén? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Végül pedig Ukrajna esetében Valesza kolléga az előadó. Most pedig a koordinátorok kapnak szót, a frakciók nevében a néppárt, Godeliv kolléganő. néppárt, néppárti koordinátor. Elnézést kérek. Akkor a szocialisták és demokraták, Alessia Moszka. Igen, vannak megjegyzéseink, mert a fejlődést nyomon követtük az egyes országokban, úgyhogy engem is Tunézia érdekelne részletesebben, hiszen olyan országról van szó, amely különösen a figyelem középpontjába került, hiszen az Európai Unió nagyon sokat foglalkozik ezzel az országgal, főleg a migránsválság kapcsán. Köszönöm. Uh, thank you very much for... Köszönöm. Az ECR esetében nincs itt. Alda? Nincs. Igua? Solc úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm az Európai Bizottságnak is a tájékoztatót, de csatlakoznék azon kérdésekhez, amelyeket a kollégák már feltettek. Részletesebb információt kérek a kötelezettségek teljesítését illetően, amelyek ugye összefüggenek az támogatások kifizetésével, de amikor a témáról beszélünk, akkor parlamentként, Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságként mindig azt mondjuk, hogy világos képre törekszünk, hogy hogyan tud egy megállapodás hozzájárulni egy ország fejlődéséhez, és adott esetben tudnának rendszeresen írásos formában tájékoztatást nyújtani arra vonatkozóan, hogy hogyan haladnak a különböző országokban, például a harmadik ráta kifizetését illetően Ukrajnában tudjuk, van a problémák, igen, hallottuk, de milyen problémákról van szó, mi az, amit nem teljesítettek, konkrétan mire kell fókuszálni ez a kérdés, ha tovább együtt akarok működni ezzel az országgal, és több kérdést szeretnék feltenni Tunéziával, Moldovával kapcsolatban. Az az ötletem van ez a kapcsolatban, hogy igazából nem változott a helyzet. Annak ellenére, hogy a pénzügyi támogatás már útjára indult, a szándék nyilatkozat kapcsán nem csak egy tervezetre van szükség, hanem megalapozott vitára van szükség a szándéknyilatkozattal kapcsolatban itt a parlamentben hogy ezt figyelembe tudjuk venni, és egy üzenetet lehessen küldeni a plenárison. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Nem látok további koordinátorokat, akik hozzászólnának. Schuster úr is szót kért. Köszönöm szépen. Schulz kollégához tudok csatlakozni. Ukrajna vonatkozásában azért rákérdeznék még egyszer erre, hiszen a makrofinanciális kifizetéseket feltételekhez kötöttük, hogy ezek mennyiben teljesülnek Ukrajnában, itt vannak kétségeim, ugyanis a korrupció rendkívüli még mindig az országban, gyakorlatilag nincsen bűnüldözés azon a területen, az oligarchák továbbra is döntő befolyással vannak a pártokra, aminek a következménye az, hogy számos törvény nem tud átmenni a parlamenten, hiszen ezek sértenének oligarha érdekeket, adott esetben a gazdasági fejleményeket. Persze van némi haladás, de ezzel egyideileg azt is azt gondolom, hogy drámai fel, körülmények vannak, az árnyék gazdaság drámai méreteket, de ezzel egyidejűleg drámai a szegénység az országban, aztán ehhez még hozzájön természetesen, hogy gigantikus tőkekiáramlás van Ukrajnából, amit megfigyelünk, és a Ciprusra, vagy adott esetben más adókedvezményes területekre. Tényleg a kérdésem ezek után az, hogy teljesültek a feltételek, vagy hogyan látjuk ezt a harmadik ráta kifizetésénél. Azt elmondták, hogy ott esetben talán ki se fizetik. Én nem látom a feltételek teljesülését mindedig, de kíváncsian várom a véleményét, hogy talán mégis teljesülnek, hogy megtörténhet a kifizetés. Mi a véleménye? Köszönöm szépen. Nem látok további hozzászólókat. Mielőtt a bizottsághoz fordulok, én magam is kommentálnám a dolgot, és két kérdés is feltennék a kommentárom, a megállapodás. Moldova esetében nagyon nagy figyelemmel kísértem, amit ön felolvasott, és az információkat, véleményeket, amiket hallottuk, Én úgy kommentálnám ezt, hogy alapvető fontosságú lenne, hogy kitartsunk amellett, amit ön felolvasott a bizottság álláspontjaként Egyébként itt a parlamentben is komoly vita folyt erről, mert sajnos az a helyzet, hogy túl sok jó hírt nem kapunk Kisinyovból, de a gasztohírt annál többet és éppen ezért szerintem ki kell tartanunk ö, amellett, amit megvitattunk a parlamentben, a mi szakbizottságunkban is, amit ön el is mondott éppen az imént. Aztán két kérdésem is van még. Az első kérdés a munkát érinti, amit a szolgálataink elvégeztek, hogy javítsuk az áramvonalasítást, hogy a nem komitológiai dokumentumok esetében, de az Európai Parlamentnek, amit eljuttatnak, és itt a dokumentumok esetében köszönöm szépen a kooperatív, az együttműködő megközelítés, de emlékeztetni szeretnék arra, hogy írtunk egy levelet, pontosabban ben Lange úr írt egy levelet, július 12-én, ő az elnök a bizottságnak, Moszkoviszi úrnak, amely a non-paperek megosztását illeti, és a feljegyzések megosztását illeti, és eh, a véleményünk szerint eh, egyébként, és Lange úr is erre hívta fel a figyelmet, ezeket a dokumentumokat el kell küldeni mindkét jogalkotónak, nem csak azon intézményeknek, amelyek ezeket konkrétan kérik. Kíváncsian várnám a kommentárját ezzel a véleménnyel kapcsolatban. Végül pedig lehetséges új programokról beszélt 2017-ben. Itt számos ország esetében, Örményország, Grúzia és Egyiptom esetében említette új programokat, adott esetben Jordániában is új műveletek, follow-up műveletek lehetségesek. Hogyan látják ezt most? Tehát négy országról van szó, milyen új műveletekre számíthatunk itt? Ez lenne az, amivel lezárnám a hozzászólásomat. Ezek után Lenenzen úrhoz fordulok, és megadom a szót, hogy reagáljon a képviselők kérdéseire. Köszönöm szépen. Aki az adott országokra reagálok. Tunézia volt az első kérdés, egy kérdés irányult felém, egy felvilágosítást kértek a késésekkel kapcsolatban. Valóban voltak késések a kifizetések esetében, a makrofinanciális támogatásoknál, Tunézia esetében. Először is a tunéziaknak időre volt szükség, hogy ratifikálják a dokumentumokat, és hát választások is voltak, amelyek persze fontos szerepet játszottak, úgy gondolom elmúlt évben ez is késleltette a támogatás kifizetését, végül pedig eh, volt egy eh, olyan aspektus, hogy a műveletek eh, műveletekre volt szükség a részletek kifizetése érdekében, ez is késletette a dolgot. Miután megállapodtunk a tagállami bizottságokkal, amelyek ezzel foglalkoznak. Az utolsó részlet, az első művelet utolsó részlete végül is, ez egy 100 milliós összeg volt, az utolsó művelet. Hmm, itt egy feltétel is született, és aztán a kifizetésre sor került júliusban. Ez lenne az, amit erre tudok mondani. A kolléga azt mondja, hogy volt egy jegyzet ezzel kapcsolatban, és ezt a parlamentnek eljuttattuk. És a tanácsnak is egyébként továbbá. Hát most az a helyzet, az a benyomás alakult ki bennünk, hogy a jelenlegi műveletnél itt Tunéziában jobban alakulnak a dolgok. A ratifikációra már sor került, és a harmadik részlet kifizetése az IMF program haladásával is összefügg. Mint mondtam, abból indulunk ki, hogy szeptemberben sorra kerül erre a kifizetésre Persze feltétel, hogy a megfelelő feltételek teljesülnek, amelyekhez ezt kötöttük. Pillanatnyilag nincsen olyan jelzés, hogy erre nem kerülne sor. A második kifizeti, részlet kifizetésére aztán 2017 végéig kerül sor. Ukrajnára is volt kérdés. Mint már mondtam, itt azért komoly késedelmek alakultak ki. A, másod, a harmadik művelet második részletének kifizetését illetően egy 600 milliós összegről beszélünk a végén. Az Európai Bizottság úgy gondolta, hogy kellően haladtak a kondicionalitás teljesítésével, annak érdekében, hogy megtörténhessen a kifizetés. Aztán azt hiszem májusban ez meg is történt. A harmadik részlet, mint már mondtam, egy nehezebb helyzetben kerül kifizetésre. Itt a művelet hozzáférhetősége egyre inkább közelebb. 2018. januárja, ez lejár, és akkor, mint mondtam, Ukrajnának a támogatás határideje lejár, és az intézkedések kétharmadáról elmondhatjuk, amelyik a kifizetéshez hozzátartozik. Most ezeket kifizették, ezeket teljesítették, de hát még vannak olyan intézkedések, amelyekre szükség van a teljesítés érdekében egy elektronikus rendszer kialakítása a köztisztviselők vonatkozásában, ez egy online adatbázis a kedvezményezettek, kedvezményezett cégek vonatkozásában, aztán van egy intézkedés a, a lefelőzésekkel foglalkozó és korrupció ellenes hivatal mm, kialakításánál, aztán egy műveleti iránymutatások az együttműködés tekintve ezen a területen, és egy első értékelésre is szükség van a szociális szolgáltatások vonatkozásában, és egy follow-upra is. Végül pedig ez még hozzájön új kereskedelem torzító intézkedések is vannak, amelyek szóba kerültek, és hát ez nehezíti a kifizetést. Végül pedig a pénzügyi szektorban azt látjuk, hogy egy központi regiszter kialakítása a Nemzeti Banknál a hitelekkel kapcsolatban, ezt is még be kell fejezni, ezt nem végezték. Ezek a részletek a még fennálló teljesítendő lépéseket illetően Ukrajnával. Moldovánál vissza tudom igazolni azt, amit már elmondtam eddig, miután hivatalosan elfogadják szeptember közepén, igyekszünk a tárgyalásokat lezárni a moldáv hatóságokkal a szándéknyilatkozatot, hivatalosan is elnézést és a folyamat része lesz az is, hogy értékeljük a politikai előfeltételek teljesülését, ezeket már én elmondtam, és ezt együtt fogjuk megtenni a külügyi szolgálattal, a bizottság és a külügyi szolgálat, és nyilvánvalóan a döntésről tájékoztatjuk Önöket, és hát utána folytatjuk a munkát a szándéknyilatkozattal. ami pedig a dokumentumok átadását illeti. Köszönjük szépen a levelet, amit Lange elnök úr küldött, és pillanatilag egy választ fogalmazunk, és Örülünk annak egyébként, hogy eh, eh, a visszaigazolás történik a levélváltásról az ECOFIN és a főigazgatóság között, és eh, hogyha a kontaktpontokat meghatároztuk, akkor folytatni fogjuk az összes jegyzet elküldését, amelyek szóba kerültek már korábban. És folytatni fogjuk a konkrét uh, IT eszközök uh, átadását is a jövőben, és uh, így tudjuk tájékoztatni az INTA bizottságot az, a dokumentumokról, méghozzá konkrétabban a szándéknyilatkozatok kapcsán. Azonban azt el kell, hogy mondjam, hogy Továbbra is az a véleményünk, hogy a nem hivatalos dokumentumok, a non-paperek esetében az Európai Bizottság ezeket elküldi azokat az, azoknak az intézményeknek, amelyek ezt kérik. Elküldjük a tanácsnak, ha kérik, de a parlamentnek is, tehát, de csak akkor, ha bármelyik intézmény kéri ezt, a mi véleményünk szerint ez összhangban van az egyenlő elbánás elvével itt a tanács és a parlament vonatkozásában, amikor az információ megosztásról beszélünk. Végül pedig volt egy további kérdése az új műveleteket illetően, még az idén. Már említettem, hogy Grúzia esetében egy follow-up műveletre kerül sor, elég jól haladunk ebben a témában, és a jogalkotási dokumentumokat készítjük elő, és reméljük ezek megszületnek október elejéig. Ez a művelet hasonlít a legutolsóhoz, és 45 millió, tehát nem túl na magas összegű a többi ország vonatkozásában. Még szeretném elmondani Jordániát, miután született egy közös közlemény a parlament és a tanács között, amit eh, a második művelet elfogadásakor fogalmaztak meg. Meg fogjuk vizsgálni azt a lehetőséget, hogy eh, kövesse ezt egy harmadik eh, művelet, de csak akkor kerül erre sor, hogyha a mostanit végrehajtották. És a kifizetések még nem kezdődtek meg ezen műveletben. A többi ország vonatkozásában Örményország, Egyiptom, pillanatnyilag ez egy hipotetikus kérdés, véleményünk szerint Örményország esetében nem volt konkrét kérés, e, vagyis nem feltétlenül kerül sor erre, egy ilyen kezdeményezésre. És ugyanezt mondhatom is Egyiptomról is nincsen konkrét kérés Egyiptom részéről egy ilyen műveletre, egy makrofinanciális műveletre, és meglehetősen nagy összegről van szó, de úgy látjuk, hogy pillanatnyilag a teljes finanszírozás adott, és egyenlően nincs feltétlenül szükség további pénzekre az EU részéről. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Két további kérdés is született még, folytatjuk a vitát. Időnk van rá, végül pedig Solc úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Egy további kérdésem van Ukrajna vonatkozásában, miután reagált. Ön azt mondta, hogy az időkeret tehát korlátozott. A harmadik eh, részlet 2018. januárjában lejár. Mi a határideje annak, hogy ellenőrizzük a eh, feltételek teljesülését, az Európai Bizottság, GD Trade, stb. vesz részt ebben. Van egy időkeret itt, eh, hiszen nekünk is meg kell érteni, hogy miről beszélünk, mikor, meddig vizsgálják a körülmények teljesülését. Ez fontos. Köszönöm, egy további follow-up kérdés. Schuster úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Egy megjegyzésem lenne inkább a kérdésre, ugyanis nem kaptam választ. Nem azt akartam tudni, hogy újra felsorolják, hogy milyen, körül, milyen feltételek vannak. Mi késztette a bizottságot arra, hogy azt mondja, hogy teljesültek a feltételek? Ez volt az én kérdésem, ez az alapvető kérdés. Hát én a, körül, a feltételeket el tudom olvasni újra én magam is, és Ukrajna vonatkozásában a fontos kérdés, hogy az oligarchikus struktúrák valójában változtak-e, és a korrupcióval szembeni fellépéseket sikerült-e haladni. Ez az alapvető kérdés számomra, erre viszont sajnos nem igen kaptam választ a harmadik részlet kifizetése előtt azért elvárnám, hogy a parlamentet erről tisztességesen tájékoztassák, és ne csak azt mondják, igen, az Európai Bizottság abból indul ki, hogy teljesült és nem teljesült, hanem a miértre, a megfontolásokra is rá szeretnék kérdezni. Ez az, ami érdekel. Köszönöm szépen a két további kérdést. Az Európai Bizottsághoz fordulok. Köszönöm szépen Hát ami az időzítést illeti, nem vagyok száz százalékig biztos, de a kollégám, akik Ukrajnával foglalkoznak, októberben mennek misszióra, hogy értékeljék a feltételek teljesülését a, a harmadik uh, trans kifizetéshez, részlet kifizetéséhez. Ön erre kérdezett rá, ez az időkeret, amiről beszélünk, ez egy kritikus időpont lesz ebben a kérdésben ami pedig a következő kérdést illeti, a korrupció ellenes fellépés, az egyéb intézkedések. Itt hiányoznak még egyes intézkedések. Néhányat én felolvastam, és hát ezek összefüggenek részben az antikorrupciós fellépéssel. Nyilván, hogyha ezek nem születtek meg, ez azt jelenti, hogy a bizottság úgy véli, hogy nem történt elég haladás. Ezek azok a témák, ahol nem teljesültek az elvárások. És itt bizony kritikusabb módon közelítünk, és mélyebb vizsgálatot folytatunk. A parlament és a tanács mindig is kapnak információt egy jegyzet esetében, éppen mielőtt kifizetjük az egyes részleteket arról, hogy teljesültek a feltételek, és most ugyanez meg fog történni a harmadik részlet kapcsán is. Jó, köszönöm kollégák, köszönöm a vitát, hogy a bizottságnak, hogy bemutatták a álláspontot, hogy válaszokat kaptunk. A 9. napi rendi pontot ezzel lezárom. A következő pont a koordinátorok ülése. Önök jól tudják, hogy zárt ülésről van szó, a koordinátorok, a titkárság, a parlamenti jogi szolgálata, illetőleg a frakciók képviselő lehetnek jelen. 11-kor kezdjük ezt meg. Most látna. 12 perces születre van lehetőség, és utána újra találkozok a koordinátorok ülése előtt 11 órakor. Thank you.